onorevoli colleghi kedves kollégák ezzel elérkeztünk a lettország miniszterelnökével folytatott vita mint napirendi pont végéhez európa jövőjéről. Azt hiszem, hogy ez nagyon fontos mérföldkő mindannyiunk számára. Az Európai Parlament ugyanis vezető szerepet játszik a következő választásokon meghatározandó parlament összetételéről és Európa jövőjéről fogunk szavazni. Románia tölti be a soros elnökséget a tanácsban. Én köszönöm minden képviselőtársának, aki részt vett a vitában, és nagyon élénk volt a vita. Azt hiszem, egy nagyon pozitív kezdeményezés volt ez az Európai Parlament részéről, ezzel ugyanis meg tudjuk mutatni, hogy mi az európai demokrácia magját képezzük. Köszönöm mindenkinek, Remélem, hogy jól telik majd a napjuk, jó lesz, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és hogy sikeres lesz a választási kampányuk is. Colleagues, uh, good afternoon. Uh, we will now proceed uh, with the Üdvözlök eh, mindenkit. Eh, mielőtt a szavazást megkezdjük, egy bejelentésem van. David Borelli, független eh, képviselőként megszűnik, és 2019. április 30-ától belép az ALDE frakcióba. Akkor most megkezdjük a szavazást. Az első napi rendi pontunk Butikoffer úr kér szót eh, ügyrendi kérdésben, kérem. Köszönöm szépen, elnök úr. az ügyrend 1-es és 115-ös pontja szerint szerintem szeretném felhívni a figyelmét a háznak egy olyan kérdésre, ami komolyan eh, aggasztó az európai demokrácia szempontjából a Facebook a hét elejétől fogva egy új reklámpolitikát folytat, ami megakadályozza azt, hogy az Európai Parlament, illetve az európai politikai pártok EU, az egész EU-ra kiterjedő reklámokat helyezenek el. A parlament és a bizottság, valamint a tanács levelet intézet Nick Clegghez, hogy tiltakozzon ez ellen a gyakorlat ellen. Egyelőre a Facebook nem reagált. Én úgy gondolom, hogy ez teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy egy magáncég, amely valahol az Egyesült Államok igazgató tanácsi szobájából próbálja megprób- meghatározni, hogy az európai parlamenti választások hogyan folyjanak. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan. A Facebook ezáltal diktálni az elnök félbeszakítja, diktálni próbálja az Európai Parlament kampányát és a politikai pártok kampányát, amelyeknek teljes mértékben jogukban áll, hogy egész Európában folytassák a kampányukat. Úgyhogy én felkérem a kollégákat, hogy csatlakozzanak, és egyesítsük az erőinket, hogy az összes politikai pártra gondolok, hogy Zuckerberg úrnak írjunk egy levelet tiltakozásul, és hogy azonnal változtasson ezen a gyakorlaton. Elnök, még két felszólalási kérés van ügyrendi kérdésben. Und Hannenstein asszony, egy percben. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Többen kérdezték, hogy a sárga tábláknak mi a szerepe? Ezek holnap a folyosón is megjelennek, majd ezeket kiosztjuk, többen már kaptak belőle. Kérem, hallgassanak meg Április 19-én 19-e a Varsói gettó gettó felkelésének az évfordulója, és mindannyian szeretnénk megemlékezni erről a napról, és a narciszok Varsóban is megjelennek az utcán, ezeket mindig újakkal pótoljuk. Úgyhogy kérem, egy egyértelmű jelzéssel üzenjünk, hogy egységesek vagyunk, és nem engedjük, hogy soha, soha többet ilyen horror események bekövetkezzenek. Elnök megszakítja a hozzászólót. Ez nem ügyrendi kérdés volt, de minden esetre ez a téma mindenféleképpen figyelemre méltó és egy további hozzászólás ügyrendi kérdésben, ez az utolsó, mielőtt megkezdjük a szavazást. Köszönöm szépen, elnök úr! Az INTA anyaga a napirendről kikerült, és nem most szeretném a lehetőséget megragadni, hogy 30 év munkája után megköszönjem az együttműködést. Itt az elmúlt hónapokban konkrét kereskedelmi, kereskedelmi politikai kérdéssel foglalkoztunk. Amikor én itt megkezdtem a munkát, még csak 20 voltunk, és most pedig egy óriási teremben ülünk, és elsősorban szeretnék a német kollégáknak, illetve az alsó szászországi kollégáknak köszönetet mondani. 30 év alatt szolgálhattam őket, és azt hiszem, hogy ez valóban egy európai munka volt, és minden utódomnak sok sikert kívánok az elkövetkezendő években. És legyünk büszkék arra, amit együtt sikerült elérnünk, azt hiszem, hogy sok mindent sikerült elérnünk, elérnünk, és mindenkinek ezért köszönet. És remélem, hogy további munka előtt áll még ez a parlament. Thank you, colleague, and let me also wish you the... Köszönjük szépen, és most a legutolsó hozzászóló következik eh, az ügyrendi kérdéseknél Kasztádó úr, és eh, utána eh, kezdjük a szavazást. Kasztádó úr, köszönöm, elnök úr, szeretnék egy ügyrendi kérdést említeni, az 1-es és a 26-os, illetve a 127-es pontokkal kapcsolatban. Amiről ma szavazni fogunk, az teljes mértékben módosítja az eljárási szabályzatot. Ez az utolsó lehetőségünk, hogy egyszerű többséggel fogadjunk el egy javaslatot. Erre van szükség. Legutóbb januárban nem érte el az abszolút többséget ez a módosítás, és ez jogi kérdéseket vet fel. Ez nem csak ellentétes értelmezéseknek adna okot, de arra is, hogy hogyan lehet meghatározni a közös politikai orientációt és annak a feltételeit, mondja meg, hogy ezeket tiszteletben tartják-e vagy nem. Ez a parlament elnöke egyedül, vagy az elnökök értekezletének a segítségével, többséggel, konszenzussal? Melyek a következményei annak, hogyha egy szabályszegést állapítanak meg. Végül pedig milyen jogorvoslati lehetőségek vannak. Ezekre a kérdésekre nem kaptunk választ. Még egyszer, a parlamenti ciklus végén tartunk, és láttuk, hogy a frakció alakítás szabályait meg akarták már változtatni többször is. Ez a javaslat fontos jogi kérdéseket hagy nyitva, és veszélyezteti a parlamentünk demokratikus működését. Ez a szavazás egy igazi támadás a demokrácia ellen, és nagyon nyomatékosan kérem mindenkitől, hogy csatlakozzon hozzám, és mondjon nemet erre, mondjanak igent a demokráciára. Köszönöm szépen. Castaldo. Castaldo úr, követtük az eljárási szabályokat. Nem fogom a 226-os 3-as és 4-es pontját idézni, most pedig a szavazás következik. Az első napi rendi pont a 32-es szabály 5-ös pontjának az értelmezése, illetve vannak az első albekezdés, második francia bekezdés, ez egy név szerinti szavazás, tehát most megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a következő napi rendi pont. Korau jelentés az EU és Dánia közötti megállapodás jegyzőkönyve. A menedékkérelem és Eurodac esetében az illetékes tagállam meghatározásának kritériuma és mechanizmusai szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk. A következő a NIKA jelentés, az Európai Horizont létrehozása, részvétel és terjesztési szabályának megállapítása. Most a szöveg egészéről fogunk szavazni, a 203 CP1 módosítóról, aki mellette ellene tartózkodás, ezt elfogadtuk. 203 CP2 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik, harmadik cikk első pont B mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Következő kiesik. 205-ös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 203 CP4 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 207-es következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy most a 203 CP5 következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A következő kiesik, 6-os cikk 1-es pont 208-as módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elutasítottuk. 6-os cikk 7-es pont 209-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tehát most a 203 CP6-ról szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os cikk 8-as pont, elnézést mondja az elnök, 66 CP1 módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 203 CP7D, illetve 66 CP2D, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 211 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ez azt jelenti, hogy szavazunk a 203 CP8 71 CP1-ről, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas preambulum bekezdés, 212 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is Lezárom a szavazást. elutasítottuk, ez azt jelenti, hogy szavazunk a 4-esről, illetve 203 CP9 készfelmutatása mellette ellene tartózkodás elfogadva. A bizottság javaslatáról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Gratulálunk. Most az ellenjelentés következik az Európai Horizont végrehajtását szolgáló program 290-esről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 300-as név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Bizottság javaslatára név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most a 301-es módosítóról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt is elfogadtuk, gratulálunk. Most a Danti jelentés következik piacfelügyelet és termékmegfelelőség. A 214-esről szavazunk csak név szerint, megnyitom a szavazást, Elnézést, Zulov úr, szeretett volna mondani valamit? Zulov úr, elnézést kérek, nem láttam, de hozzászólhat most egy percben. Köszönöm. Elnök úr, előadó úr, tisztelt kollégák! Szeretném elmondani, hogy az 59-es alatti módosítónk, amely arról szól, hogy mit kell a címkére ráírni, ez védi az emberi egészséget és a tisztességtelen versenyt visszaszorítja. A trilóguson elért megállapodás nagyon sokat már megvalósított, de mi úgy gondoljuk, hogy ez kulcsfontosságú. A 2013-as tanácsi csomagra utal vissza, ez alapvető fontosságú a vállalkozások számára és a polgárok számára is. És szeretnénk ennek a védelmében felszólalni. Danti úr szeretne hozzászólni, egy percet kap rá. Köszönöm, elnök úr. Mi ellenezzük ezt a kérést. Talán a kolléga nem volt ott a trilóguson, és nem értette meg, hogy milyen nehéz volt megállapodásra jutni. Évekig tartott, mire végre sikerült egy ellenőrzött piacot létrehozni, ahelyett a piac helyett, amit ma látunk, ahol a játékok 32%-a nincs összhangban a szabályozással, nagyon sok elektromos cikk sincs a szabályokkal összhangban. Nagyon keményen dolgoztunk ezen a szövegen, és Zulo úr és az FDD csoport is megszavazta ezt a szöveget, illetve az olasz kormány is a tanácsban. És mivel Zulo úr annyira lelkes volt, és az FDD frakció is olyan sokat dolgozott ezen, eh, hát akkor a tanácsban megváltoztathatták volna ezt a szöveget, megkérhették volna a miniszterüket, hogy teljesítse a kérésüket, de mi elvégeztük a magunk dolgát az Európai Parlamentben. Én azt kérem, hogy utasítsák el ezt a javaslatot. Köszönjük, Danti úr. Most Zulo úr azt kéri, hogy szavazzunk először a módosítókra. Ki támogatja ezt? Ki van ellene? Tartózkodás. Ezt elutasítottuk. Tehát most a 214-esről fogunk szavazni név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezt elfogadtuk. Tehát az Európai Parlament lezárt az első olvasatot, gratulálunk az előadónak. Most a Sádemóza jelentés következik. Az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdítása. Név szerint szavazunk a 142-esről. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtok. Az Európai Parlament az első olvasatot ezzel lezárja. Gratulálunk! következik Dalton úr jelentés, az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtás és korszerűsítése. A Tun képviselő asszony kér szót, megadom egy percre. Sajnos ez az irányelv nem oldja meg a kettős termékminőség égető problémáját mert egy nyílt listát tartalmaz a mentességről, eltérő minőségben, ugyanolyan csomagolással ellátott termékek kapcsán és ez tisztességtelen bánásmód a fogyasztókkal szemben. 25 tagállamból több mint 100 képviselő írta alá azt a módosító indítványt, amely betiltaná ezt a tisztességtelen gyakorlatot. Ennek fényében kérem, hogy szavazzák meg a vonatkozó módosítókat. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Van-e 30 képviselő, aki ezt támogatja? hogyha megvan a 38 képviselő, e mögött, az indítvány mögött álljanak fel valamennyien. És azt gondolom, körülnézve, hogy több mint 38 támogatója van a módosítónak, úgyhogy erről is szavazunk. Dalton úr is szót kér, megadom egy percre. Köszönöm, elnök úr. Nos, nézzék, képviselő urak és hölgyek, időtlen idők óta dolgoztunk ezen a végső megállapodáson. Minden frakció elfogadta. Jelentős új szabályokat javasolunk a kettős termékminőségre, és ez a problémákat orvosolja is. Tehát önök ezt akarják megakadályozni. A fogyasztói jogszabályok egész eredmény területe láthatja ennek a kárát, és elcsúszik ezzel a szabályozás, helyett mielőbb el kell fogadni. Köszönöm. Elnök, szavazzunk Tunasszony javaslatáról, és ez név szerinti szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk, tisztelt kollégák. Tehát a 111-es módosítóról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az első olvasatot ezzel lezárt az Európai Parlament. Dátum képviselőnek gratulálunk. Az IUSO jelentés következik, az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázatértékelés átláthatósága, fenntarthatósága. Itt a 171-es módosítóról szavazunk csak, megnyitom elektronikusan, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az Európai Parlament az első olvasatot ezzel sikerrel zárta. Ayuso kollégának gratulálok ehhez. Most pedig de Grandes Pascual jelentése következik. A gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványa. Grandes úr szót kér, hogyha jól gondolom valóban szót kér, de nem, jelzi, tehát rátérünk a szavazásra. Az ideiglenes megállapodás 32-es módosításával kapcsolatban név szerint szavazunk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Pascal de Grandes úr kér szót, amennyiben igen, megadom, tessék. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani ezért az eredményért, és biztos vagyok benne, hogy ez az európaiak számára nagyon fontos lesz. Szeretnék köszönetet mondani az árnyék előadóknak a kiváló együttműködésért, és ők is nagyon sokban hozzájárultak ahhoz, hogy konszenzussal fogadtuk ezt az eredményt. Szeretném elmondani, hogy 15 év után most el fogom hagyni a parlamentet, és köszönöm minden képviselőnek, független attól, hogy melyik frakcióban ül, hogy együtt tudtunk dolgozni. Én továbbra is hiszek Európában, és végül szeretnék köszönetet mondani a munkatársaimnak is. Kiváló munkát végeztünk közösen. Köszönöm mindenkinek a lojalitást, a közös munkát, Mercedesnek, Anna Kaleriának és másoknak is. Köszönöm szépen, és búcsúzom. Mr. De Grandes Pascal. De Grandes Pascal úr, a legjobbakat, sok sikert kívánok önnek, és gratulálok, hiszen a jelentését első olvasatban elfogadta a parlament. Most a Szalini jelentés következik az Unió űrprogramja és az Európai Unió űrprogram ügynöksége. Úgy tudom, hogy a bizottság részéről Vinkovszka eh, biztos asszony szeretne hozzászólni. Megadom a szót. Köszönöm. Ez nagyon fontos dosszié az Európai Unió, mint második űrnagyhatalom szerepét segít megerősíteni, és a tagállami részvétel szintén jelentős az űrprogramban, az űrhöz való hozzáférés, illetve a Kopernikus és az űr konfiguráció. Az Európai Parlament szolgálatai megkapják a vonatkozó szöveget is. Köszönjük, biztos asszony. Most következik a szavazás, a 230-as, kiszavaz mellette, ellene, kitartózkodik, elfogadtuk. 229-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. Következik a 228-as kézfeltartással, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Most a bizottsági javaslat egészéről név szerint szavazunk, megnyitom, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Szaliné képviselőasszonynak gratulálok. Következik Mlinár képviselő asszony jelentés a Digitális Európa program 2021-27 közöttre és a biztos asszony ismét szót kér, megadom. Köszönöm, elnök úr. Ez a szavazás megerősíti a végrehajtás melletti elkötelezettséget, első észben a digitális kapacitást, infrastruktúrát stratégiai területen kiépíthetjük. Az mesterséges intelligencia, kiberbiztonság, illetve a digitális belső piac érdekében. A bizottság a következőt szeretné leszögezni. Nem ért egyet azokkal a módosításokkal, amelyek átcsoportosítanák a közös irányítás alatt álló forrásokat a tagállamok számára, mert ezek nem kompatibilisek a közös rendelkezésekkel többek között. És a bizottság horizontális megközelítésre hívja fel a figyelmet a következő több éves pénzügyi keretben. A társjogalkotó közreműködésével. Elnök, köszönöm, szavazunk a 206-os mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. A bizottsági javaslatról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Mlinár képviselőasszonynak. Következik Sven Giegold jelentése az adóügyi együttműködés szolgáló fiskális program. És a négyes módosítóról szavazunk, illetve a szöveg egészéről, amelyet a szakbizottság előterjesztett. feltartása mellette, ellene tartózkodok. Elfogadtuk. A bizottság javaslatról név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Le is zárom a szavazást. És elfogadtuk. A következő témánk Gerbrandi úr jelentése, a környezetvédelmi és éghajlat politikai program, LIFE, biztos asszonynak ismét megadom a szót. Köszönöm szépen. Ez a javaslat nagyon időszerű. Valóban olyankor kerül napirendre, amikor az európaiak, és különösen a fiatalok az utcára vonulnak és tüntetnek a klímaváltozás ellen, és azt hiszem, hogy ez a jogalkotási javaslat nagyon jó jelzés. Ugyanakkor a bizottság három állítást mond először is. A LIFE logo fenntartása, ami horizontális megközelítés, és nem program specifikus logókat alkalmaznánk. Másodszorban a bizottság úgy látja, hogy a non-opinion záradékkal kapcsolatosan nincsen semmi alátámasztó bizonyíték, a, más, a harmadik pedig a bizottság a következő pénzügyi keretben a live program utódjáról is beszél. Köszönöm szépen, és akkor most a módosítókról szavazunk, a 105 CP1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk, úgyhogy következik a 41-es módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 109-es módosító készfenntartása mellette ellene tartózkodás elutasítva, a 42-es következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 110-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 111-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítottuk. 112-es készfeltartással mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105 CP4 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 51 CP mellette ellene tartózkodás elutasítva, 105 CP5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 106-os módosító, 7-es preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 107-es név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítottuk. Tehát a bizottság javaslatáról szavazunk egészében, név szerint megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk Kerbrandi úrnak. Most a következő jelentés Weidenholzer eh, Hautala kollégák jelentése. A 78 CP1-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 CP2 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78 CP3-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 CP4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 CP5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78 CP6-os két részben, első rész e, e, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és most a bizottság javaslata egészéről név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Ezt tehát elfogadtuk, és az utolsó jelentés előtt, ez az utolsó alkalom, amikor én a szavazáson elnöklöm az elmúlt három évben. Köszönöm mindenkinek a segítségét, és mindenkinek sok sikert kívánok, ha megválasztják, illetve hogyha már nem lesz a házban a jövőjéhez. Köszönöm, kedves kollégák, azt hiszem, hogy saját magukat tapsolták meg elsősorban. Tehát az utolsó jelentés, amiről szavazunk, Valero asszony jelentés, a jogok és értékek program. 1-1-6-os módosító, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. elutasítottuk, a szöveg egészéről szavítunk, szavazunk az ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk és akkor most a bizottság javaslatáról szavazunk név szerint, mellette ellene lezárom a szavazást, és elfogadtuk. Néhány parlament közi küldöttség van tervbe véve a vegyes bizottságok, delegált küldöttségek és a Parlamenti Együttműködés bizottságokban és többoldalú parlamenti közgyűlésekbe delegált küldöttségek száma, e, erről kell szavaznunk. Mellette az az eredeti szöveg 1.b pont B pontja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tehát akkor ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk, tehát akkor most a javaslat egészéről szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Köszönöm kollégák, és akkor egy perc múlva folytatjuk a szavazatmagyarázatokkal, és kérem, aki nem kíván részt venni, minél előbb csendben távozzon a teremből. Kedves kollégák, még egyszer udvariasan kérem, hogy csendben hagyják el a termet, hogy a szavazatmagyarázást elkezdhessük. Kérem, hogy tiszteljék meg azokat, akik ebben részt vesznek. Már egy perc sem kell, és elkezdjük. So once again, uh... Tehát még egyszer köszönöm azoknak, akik uh, elhagyják a termet, most a szavazatmagyarázat következik. Az első uh, Dan Nika, az Európai Horizont uh, program részvételének és terjesztésének a szabályai. Az első hozzászóló Mayer asszony lesz, egy percet kap. Thank you, Mr. Köszönöm. Mayer asszony, egy pillanat. Még egyszer kérem önöket, hogy hagyják el a termet, mielőtt beszélgetni kezdenek, hogy a szavazat magyarázat elkezdődhessen. Kint is megbeszélhetik egymással az élményeiket. Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr, mondja Majer asszony. A Cambridge Egyetem szerint nem csak a pénz a fontos. Az uniós finanszírozás nagyon fontos a legjobb tudósok idevonzásában, és a Horizont 2020-as program azt jelenti, hogy olyan tiszta és fenntartható akkumulátorokat építenek, míg a Hartfordshire Egyetemen más technológiákat fedeznek fel. Ma megbeszéltük, hogy hogyan néz majd ki ennek a programnak a folytatása 2021 és 2027 között tudom, hogy ez még nagyon messze van a jövőben a brit kormány számára. Azt látjuk, hogy ők most óráról órára élnek, de akár benn maradunk az Unióban, akár nem, a Horizon programban mindenképpen részt kell vennünk. A jelenlegi hírnevünk az, hogy úttörő kutatásokat tudunk végezni, de tudjuk, hogy a jó hírnevet könnyű megszerez, nehéz megszerezni, de könnyű elveszteni. Köszönjük, most Palmer úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. A Horizont finanszírozása valóban segít az én régiómnak. Nagyon magas szintű kutatást végzünk, 37 millió eurót kapunk, és ez a finanszírozás, akár csak a többi hasonló program gazdasági fejlődéshez vezetett. És a szociális prioritásokkal is összhangban van. A kormány ezt a finanszírozást most fel akarja váltani ugyanolyan összegű támogatással, nem lehet semmi mást elfogadni. Ugyanannyi pénzt kell erre fordítani, hogyha a no deal Brexitre van pénz, akkor erre is kell, hogy legyen. Az én régiómban minden területnek meg kell kapni a méltányos részét a jövőben is, és én ezzel fog, emellett fogok érvelni. Uh, Köszönöm, Palmer úr. Deva képviselő úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr! A Horizont 2020-as az egyik legkülönlegesebb kutatás segítő eszköz hosszú ideje. Én is utolsóként szólok hozzá itt a parlamentben, és szeretném elmondani, hogy akikkel az utóbbi húsz évben együtt tudtam dolgozni a kutatás terén, fantasztikus eredményeket értek el. Köszönöm. Susan Kerr, Ben Harmer, Price, uh, Hamilton, Grossu, Lynn Guy, Lerhard Kabil, uh, Antonian, uh, Robinson és Hubbard kutatók, illetve a, parlamenten keresztül nagy hozzájárulást tettek, közvetítettem a nevükben. Köszönjük, Deva képviselő úr, Seinfeld képviselő egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. A, az Európai Horizont program zseniális már az elnevezést tekintve is. Jól jelzi, hogy mik a közös céljaink. Korszerű, versenyképes Európát szeretnénk a világpiacon. És egy olyan Európát, amely az innovációra alapul. És ezért is szerintem kiemelt támogatást érdemel ez a program. Nem csak a 84 milliárdos javaslat mértékéig, ez a bizottsági javaslat, hanem 120 milliárdos kerettel kellene rendelkeznie. A program rengeteg előnyel szolgál számunkra, kiemelnék néhányat. Például a KKV-k jelentőségét erősíti. 70% a forrásokból kerül hozzájuk. Másodszorban a tudományban a szakadék különböző országok között megszüntethető, mert egyes országokban rengeteg pénzt számnak kutatása, máshol meg nincs erre forrás. Köszönöm. Köszönöm, hogy megkaptam a szót. Nos, itt utolsó hozzászólásomban, a tisztelt házban örülök, hogy pozitív hangnemet üthetek meg. Számos alkalommal szerintem joggal kritizáltam többféle állásfoglalást, illetve jogalkotásra irányuló javaslatot, de a Horizont program pontosan abba a típusba tartozik, amelyet támogatnunk kell, hogyha az innovációban lépést akarunk tartani, illetve a tudományban, a kutatásban. Tehát nagyon örülök az ideiglenes megállapodásnak, és remélem, hogy egy nagyra törő megállapodás lesz majd ebből, illetve a hozzáfűzött reményeket is teljesíti. És a brit kiválás után teljes integrációt kívánok az Egyesült Királyságnak, hogy részt vehessenek teljes jogú partnerként. Poszpisil úr egy percben. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Én is nagyon örültem, hogy támogathattam ezt a kezdeményezést, ugyanis minden egyes euró, amit kutatásra, fejlesztésre fordítunk, nagyon jó helyre kerül. Úgyhogy nagyon örülök, hogy egy előzetes megállapodás sikerült elérni, és örülök, hogy a rendelkezésre álló összegek is növekednek. Szeretném megjegyezni, hogy a pénz áramlását konkrétabban kéne meghatározni, és több beruházást kellene fordítani a klímaváltozás Leküzdés vagy megakadályozása és az ezzel kapcsolatos technológiák területén, hogyha Európa versenyképes akar lenni a világ többi részével, akkor nagyon fontos, hogy az ilyen európai forrásokat is felhasználjuk. Kaputó úr egy percben. Köszönöm elnök úr. Az új Horizon Európa program nagyon ambiciózus kutatási és fejlesztési program a finanszírozás 35%-át fordítanánk a klímaváltozással kapcsolatos technológiai beruházásokra, és ez a 21-27 évek közötti időszakban kerülne felhasználásra. Itt a városi dekarbonizáció egy nagyon fontos célkitűzés, ami a programban szerepel, tematikus célokat is meg kell forgalmaznunk, és egy egységes referencia értéket is ki kell alakítanunk, hogy a legígéretesebb technológiákat engedjük a piacra, és segítsük az új vállalkozásokat, innovatív vállalkozásokat. Az egyetlen egy probléma az, hogy a foszilis üzemanyagok kérdése még mindig nyitott, ezt is végig kéne gondolni. Kosta úr egy percben, elnézést mondja az elnök, tudom, jól ismerem Kosta urat, én most akit a listáról olvastam, a hölgyé a szó. Köszönöm, elnök úr. A Horizon Europe egy nagyon jó program, egy 120 milliós program a tudás, a az innováció területén segít majd beruházásokat, illetve a társadalmi befogadás területén. Két pontot szeretnék említeni. A szociális és vagy a társadalomtudományok és a bölcsös tudományok bevonása is fontos lenne eléggé furcsa, hogy a tudományos kutatások keretébe ezeket nem vesszük be. És egy nagyon fontos eredménye a Kulturális Szakbizottságnak az volt, hogy a befogadó társadalom kultúráját is támogatnánk. a kulturális örökség új felhője is támogatást kapna, hogy a közelmúlt kihívásaival is meg tudjunk birkózni. Hanan úr, egy percben. Köszönöm, alelnök úr. Mikor támadt az az ötletünk, hogy a politikusok és a tisztviselők a legalkalmasabbak arra, hogy eltölts, eldöntsék, hogy mire költsünk a kutatásban? Miatt megválasztottak, én újságíró voltam, és az emberek mindig különféle programokat támogattak, és sosem emlékszem rá, hogy ez bármikor eredményre vezetett volna. A nagy technológiai áttörések, akár az amerikai óriások, a Google vagy hasonlók, ezek soha nem a kormány támogatásoktól függtek. Azok sem, akik az ipari forradalmat elindították ebbe a szomorú ciklusba kerültünk, hogy azoktól kérdezzük meg, hogy jó ötlet ezt a pénzt rájuk költeni, akik megkapják ezt. Tehát persze, hogy azt fogják mondani, hiszen ők a kedvezményezettek. De valóban ez a legjobb módja egy korlátozott költségvetés elköltésének. És én támogatom persze azt, hogy az oktatásra költsünk, de amikor azt hallom a képviselőktől, hogy a sikert a költségvetés mennyisége jelenti, ahelyett, hogy valódi eredményeket várnánk el, akkor nem tudom, hogy ez valóban helyén való-e. Köszönjük, Hanan úr, most az éler jelentésről fogunk szavazatmagyarázásokat hallgatni, az Európai Horizont végrehajtása. Hanan úr következik ismét egy percben. Thank you. Köszönöm, alelnök úr. Ez az utolsó hozzászólásom, mert szeretnék köszönetet mondani önnek, a munkatársaknak és a tolmácsoknak a szolgálataikért, és szeretném elmondani, hogy mennyire frusztrált vagyok amiatt, hogy három évvel a Brexit szavazás után, két évvel egy olyan szavazás után, ahol a 85 százalék megígérte, hogy ezt az eredményt fenntartja, most a Brexit egy e, újabb európai választás skandalumának lesz kitéve. Köszönjük Hanan úrnak, most a szavazatmagyarázatok következnek. Danti úr jelentésével kapcsolatban piacfelügyelet és termék megfelelőség, és itt egy hozzászóló van, csak Mici asszony. So, President. Elnök úr, a fogyasztók amikor például kozmetikumokat és más termékeket vásárolnak, ezeknek biztonságosaknak kell lenniük, de sokszor nem ilyen a helyzet. Veszélyesek, kockázatosak egyes termékek. Vannak hagyományos termékek, új termékek, egyformán biztonságosaknak kell lenniük, ezért fontos a piacfelügyeleti szabályozás, illetve a jogszabályok betartatása, a hatósági ellenőrzés. Gondoskodni kell arról, hogy a termékek megfeleljenek a normáknak, előírásoknak. És az európai jogszabályok alkalmasak a fogyasztók védelmére, a veszélyes termékekkel szemben. Ezért is szavaztam meg ma az erre irányuló jogalkotási javaslatot. Ez javítja ugyanis a termékek biztonságosságát és a fogyasztók biztonságát erősíti a belső piacon. Ezek az új szabályok védik a fogyasztók egészségét többek között. Köszönöm. Dalton, better enforcement and... Dalton, Dalton úr jelentésével kapcsolatosan Palmer úr kap először szót. A fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyik legfontosabb probléma a második tehát a jegy, jegyek továbbárusítása, amikor a jegyeket inflált áron adják tovább. És én nagyon nagy tisztelettel adózom azoknak a kampányolóknak, akik erre felhívják a figyelmet, és erre koordinált választ kell adni európai szinten. Olyan intézkedésekre van szükség, amelyek az ilyen továbbértékesítést megakadályozzák. Hogyha különböző művek között próbálunk keresni, akkor a különböző oldalak ugyanazt a jegyet próbálják értékesíteni és azt hiszem, hogy Európában ezt közösen kell szabályozni. Poszpisil úr következik. Hosszabb habozás után végül is támogattam ezt a javaslatot, ami ugyan nem tökéletes, ami a, az élelmiszerek kettős minőségét illeti, és itt egyértelműen fel kell lépnünk az ilyen kettős minőséggel szemben, ugyanis ez a versenynek árt, nem tisztességes versenyt eredményez. Én sajnálom, hogy végül is ez átment, ugyanis az eddigi kompromisszumok gyakorlatilag csak egy a úton megtett lépést jelentenek ugyanolyan minőségű termékekre van szükség minden piacon, amit ugyanazon a néven árulnak, és remélem, hogy a jövőben az új Európai Parlament és Bizottság ezzel a kérdéssel foglalkozni fog, és belátjuk, hogy ez a kompromisszum nem elegendő, ennél sokkal többre van szükség. A következő jelentés a mondja eh, jelentés, hogy az élelmiszerláncban alkalmazott uniós kockázat értékelés átláthatósága és fenntarthatósága egy percben. Megadom a szót. Eh, a, nagyon eh, fontos, hogy a tanúsítványokat kibocsátó hatóságok felelősséget is vállaljanak, és panaszsal lehessen élni az esetleges szabálysértésekkel kapcsolatosan. Ez a fogyasztók érdekeit, érdekeinek védelmét szolgálná. Értelmetlen, hogyha valami nagyon jól hangzik, csodálatos tanulmányok készülnek, és a jelentés szerintem nagyon általános jellegű, itt azt olvasok, hogy mindennek csodálatosnak kell lenni, de olyan, mintha kifogástalanul működnének a dolgok. Köszönöm, hogy az elnök. We'll have an explanation. És az utolsó szavazat magyarázat, Grandes Pascual úr jelentése, a gyógyszerek kiegészítő tanúsítványa, Faria képviselő lesz az első. Köszönöm, elnök úr. Az Európai Unióban a gyógyszerek 60%-a generikus gyógyszer, és az Európai Unióban található gyárakban készül. Ez a piac egyre nő, és megtakarításokat nyújt az európai felhasználóknak, tehát én pozitívan szavaztam ezzel kapcsolatban. Ami a kiegészítő oltalmi tanúsítványt illeti, szellemi tulajdonjog szempontból európai vállalkozások tudják majd fokozni ezeknek a gyógyszereknek a kibocsátását, garantálják azt, hogy a minőség megfelelő legyen, és hogy a piacon nem lesz semmiféle ellátási zavar. Az is fontos még, hogy megvizsgáljuk azt a kérdést, hogy harmadik országokba hogyan lehet exportálni ezeket, hogyan lehet ezeket a legjobb gyakorlat keretében megtenni, gazdasági és szociális jogok tiszteletben tartásával. Ez egy olyan kiterjesztése a szabályozásnak, ami jobb megtérülést biztosít, és nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk őrizni. Európát egységesen kell megőriznünk, hiszen egyre versenyképesebb a környezet, és nagyon fontos, hogy ösztönözzük a gyógyszeripart. Köszönjük kollégám! Kaputó képviselő, önél szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Ez az új rendelet amely javítja a gyógyszerekhez való hozzáférést, um, és um, biztosítja azt, hogy uh, megfelelő forgalmat biztosítsanak, uh, és új munkahelyeket is lehet létrehozni ezáltal. Nagyon nehéz, komoly konkurenciának vannak kitéve az európai cégek, um, és éppen ezért meg kell akadályozni, hogy a cégek elvándoroljanak, máshova tegyék a munkahelyet és a termelőhelyet. Ez az új jogszabály a generikus gyógyszerek gyártóit arra, a gyógyszergyártókat arra szólítja, arra hat, azt határozza meg számukra, hogy generikus gyógyszereket készítsenek, hogyha erre, szabály, erre lehetőség van, és oda is exportálják, ahol ezekhez a gyógyszerekhez kor, korábban még nem lehetett hozzáférni. Ezzel az egész gyógyszer ágazat jól jár, és ugyanakkor az árakat is alacsonyan lehet tartani. Köszönöm szépen, Kaputó úr! Három óráig felfüggesztjük az ülést.